Okay, ladies and gentlemen, let's start. Hölgyeim és uraim, rendben van, kezdjünk hozzá. Mindenkit üdvözlök a mai ülésen. Három napi rendi pontunk van. Ezt egybe akarjuk vonni. Az Európai Atomenergia Közösség kutatóközpontok, egyetemek, képzési tevékenységek, és így tovább. Sezsina kollégái minden téma. A jelentést is megkapta mindenki, úgyhogy Zsezsin kollégának megadnám a szót, és utána majd vitát folytatunk. Köszönöm. Oh, ah. Csernovszki úr, akar hozzászólni egy kicsit? Elnézést. Igen. No. Az egész bizottság nevében szeretném, ha gratulálhatnék kiváló elnökünknek, és a legnagyobb boldogságot kívánjuk neki. Egyébként kiváló elnökünk ma ünnepli születésnapját, ennél fogva tehát jó egészséget, és az életben minden szépet és jót kívánok neki. E, amikor az ember 80 e, éves lesz, és eléri a bölcsesség küszöbét, akkor meg kell őt gratulálni. Köszönöm. Er Remélem, hogy senki nem veszi ezt észre. Bzsezsina úr, öni a szó. Tisztelt elnök úr! egész kivételes alapon engedje meg, hogy azzal kezdjem, hogy boldog születésnapot kívánjak önnek, de ezzel rögtön komolyabb témák felé megyünk el. Március 7-én a bizottság különféle jogalkotási javaslatokból álló csomagot dolgozott ki. Ezeknek a célja a nukleáris kutatások folytatása, illetve az Európai Atomenergia Közösség keretprogramjának a körvonalait tették le 2013-ig. Különféle közvetett és közvetlen cselekvések tartalma vannak ebben a programban. Röviden a 2012-13-as keretprogram tervezet azért létezik, mert eh, volt egy 5 éves periódusunk az Euratomra, illetve egy 7 éves eh, periódus az Európai Uniónak, tehát két év különbség eh, van a két program között. Nagyon fontos, hogy egyrészt a, növeljük a biztonságot, másrészt pedig az ellátás biztonságát garantálni tudjuk a nukleáris forrásokra gondolunk itt elsősorban az ipar, illetve a gyógyászat területén. Ez nem a ez kapcsolódik egyébként a fenntartható nukleáris energia projekthez. Ez az energia és a technológiai európai stratégiai tervnek is az egyik eleme. Engedje meg, hogy csupán néhány szóval elmondjam, hogy az utóbbi időkben mi történt. Akárhogy is vizsgálódok, akár milyen véleményünk van a nukleáris energiáról és felhasználásáról, annak érdekében, hogy energiát állítsunk elő. Teljes mértékben legitim kérdés feltenni az, hogy használjuk, vagy nem használjuk az elérhető nukleáris forrást. Ez minden nemzetnek a saját kérdése, azonban mindannyiunknak fontos, hogy támogassuk a nukleáris kutatásokat. Fukushima után Európában több nukleáris kutatásra van szükség, a teljes spektrumon keresztül, például gyógyászat, nukleáris biztonság, negyedik generációs reaktorok, egészen a nukleáris fúzióig, hogy a kutatás eredményét e, hogyan használják fel, ezt majd minden e, nemzet magának dönti el. E, fe, fokoznunk kell a biztonságot, a hatékonyságot, és ki kell fejlesztenünk a szükséges know-how-t. Ez tulajdonképpen arról szól, hogy az európai iparnak a versenyképességi szintjét fent tudjuk tartani. Ugye nem arról van szó, hogy az egész Európai Unió hátat fordít a nukleáris technológiának. Még valamit szeretnék hangsúlyozni. vannak kutató központok, mint például a nagy-britanniai JEIT, csak az idei év végéig rendelkeznek költségvetéssel, a, a kutatócsoportok integritásának és folyamatosságának megőrzése vége nagyon fontos lenne egy zöggenőmentes megújítási folyamat, tehát 2012-13-ra is biztosítani kell a költségvetési kereteket a nukleáris kutatás értékére és fontosságára való tekintettel már várom, hogy az árnyék jelentéstevőkkel is leülhetek és folytathatom a tárgyalásokat. Egyébként biztosítom önöket arról, hogy nagyon szigorú időbeosztás mellett dolgozunk, szeretnénk gyorsan dolgozni. Egyébként szeptember 6-a a módosítók benyújtásának a határ, határideje. Földi Köszönöm szépen ezt a bevezetőt. Senki se kér szót. Hercogasszony elnézést. Thanks, uh, thanks, Chairman. Köszönöm, elnök úr. Gratulálok a jelentéstevőnek azért, mert a nyarát erre a jelentésre fordította. Nem, nem volt valószínű, hogy ez a jelentés mára elkészül. Nyilván nehéz dolog a nyáron, nyári időtartam alatt dolgozni, azonban úgy tűnik, hogy a tanácsban, a bizottságban és itt a parlamentben is minden szereplő támogatja ezt a munkát, és reméljük, hogy az adott idő kereten belül politikai döntést tudunk hozni. Szerintem ez a jó hozzáállás, mert hiszen az a célunk illetve itt a fő célunk inkább költségvetéssel kapcsolatos, és nem máshoz kapcsolódik. A parlamenten belül szeretnénk összekapcsolni a több éves európai pénzügyi keretet az Euratom kutatási programmal. Szerintem ez a fő cél. Az a kérdés, hogy mennyire lehet ezt zöggenőmentessé tenni, Ezzel együtt úgy gondolom, hogy a legtöbb politikai csoport, a miénk mindenképpen megértette, hogy amennyiben a nukleáris területen jelentős változások vannak, akkor ugye a kutatást intenzívebbé kell tennünk olyan területeken, amelyek korábban kevésbé voltak fókuszban. Mindenképpen szükség van arra, hogy biztosítsuk a kutatás pénzügyi kereteit a nukleáris területeken az, az új központi témákra pénzt kell fordítani. Ezzel együtt már módosítási indítványokon dolgozunk, szeretnénk valahogy a, befoglalni a nukleáris kutatás új központi területeit, például a biztonság, ilyen kérdésekkel foglalkozunk, Egyébként szeretnénk, hogyha egyetértenénk abban, hogy e parlamenti bizottságnak a fő célja a nukleáris e, kutatás pénzügyi e, fedezetének, pénzügyi kereteinek a biztosítása. Én úgy gondolom, hogy az ITRE bizottságban e, nézetazonosság van. Egyébként a jelentéstevő remek munkát végzett meg kell tudnunk, hogy a tanácsban eh, hova jutottak-e kérdéskörben, megnézzük a tanácsi javaslatokat, és ezeket majd valahogy beépítjük a jelentés jelentésünkbe, hogy a tanács és a parlament eh, javaslata közelebb kerüljön egymáshoz. Köszönöm szépen, és köszönöm a munkát. Merci beaucoup. Köszönöm. Metza Mészáros úr. Okay. E, ďakujem pekne, pán predseda, e, keďže môj kolega hovoril po česky. Köszönöm szépen, mivel kollégám csehül szólalt fel, hát én most szlovák nyelven reagálok. Szerintem így jobban értjük egymást. Megköszönöm Brzezsina úrnak, kollégámnak a végzett munkát, hiszen nagyon jó munkát végzett. A nukleáris kutatás olyan téma, amelyik valóban központi téma számunkra, különös tekintettel a fukushimai eseményekre, illetve különös tekintettel azokra a kérdésekre, amelyek Fukushima miatt vetődtek fel, különféle tagállamoknak a reakcióira is gondolok itt, illetve hozzáállásukra a nukleáris energia előállítással kapcsolatban. Sesina úrral egyet értek. Nem kevesebb, hanem több nukleáris kutatásra van szükség Fukushima után. Tudnunk kell, hogy ott mi történt, és ezeket a dolgokat lehetőségként kell kezelnünk. Rá kell világítanunk, hogy több nukleáris kutatásra van szükség. A nyolcadik keretprogrammal kapcsolatban úgy látom, hogy el kell mélyítenünk a, az atomenergiával kapcsolatos kutatás területeit, és ahogy Herzog asszony is mondta, ö, oda kell figyelnünk, ö, hogy a kutatási terveink mögé oda kerüljenek a költségvetési keretek például a nukleáris hulladékok biztonságos tárolása és hasonló területek, ezeket finanszírozni kell. Ugyan ez vonatkozik a nukleáris anyagok biztonságos szállításával kapcsolatban, tehát ezeket a kutatási területeket támogatnunk kell, és hosszú távon a nukleáris kutatási programokat a fúziós energia felé eh, kell eh, irányítanunk, ez más szóval az ITER projekt. Eh, e pillanatban tudom, hogy nem túlságosan sikkes ez a téma, azonban a jövőben mindannyian tartózkodjunk attól, hogy hátat fordítunk ennek, hanem inkább duplázzuk meg erőfeszítéseiket e területen. Sisli úr. Hvala lepa. Ulaganja v energetiko nasploh so bila v Európskej Unii. Igen, a, az Európai Unióban a területre fordított beruházások szintje alacsony volt, keveset ruháztunk be a kutatásokba különös tekintettel a nukleáris energiafejlesztésre jutott kevés pénz. Ez a Csernobili balesetet követő időszakban kezdődött, akkor ébredtünk csak rá, hogy a, a, a, az ellátás biztonsága nem valamiféle adott dolog, ugye nem ellenke, ugye nem, nem ellenezhetünk valamiféle energiát egyik oldalon, hiszen előfordulhat, hogy ez a fajta energia, ez egy biztonságos, illetve biztos energiaforrás. Úgy gondolom, hogy meg kell változtatnunk a környezetét ennek az egész témának, és szerintem pontosan ezen munkálkodunk. A megfelelő finanszírozás az abszolút illeszkedik ehhez, teljes mértékben egyetértek a jelentéstevő megállapításaival, és szeretnék gratulálni neki. Úgy gondolom, hogy Fukushima kapcsán a megfelelő reakció az, hogy a kutatás ne csupán fenntartsa a biztonság jelenlegi szintjét, hanem erősítse azt. Ez az európai válasz. De egyúttal előre kell tekintenünk, például a negyedik generáció lehetővé teszi majd, hogy a forrásainkat hatékonyabban használjuk fel, maradjunk optimisták a fúziós energiával kapcsolatban, és ne felejtsük el azt sem, hogy a nukleáris energia a hulladékokat generál, és a hulladékokkal foglalkozni kell, ezeket kezelni kell. Az egyik terület, ahol további kutatásra van szükség, az a nukleáris hulladékok reciklálása. De kitérnék az emberi erőforrásokra is a raportőr rámutatott arra, hogy e területen is fontosak az emberi erőforrás. Hogyha megnézzük a, a nukleáris energia kockázatát, Nos, itt rá kell ébrednünk, hogy nem a technológia, hanem főleg az emberi tényező jelent kockázatot. Ennél fogva az előadó is rámutatott, hogy az emberi erőforrások képzésére, oktatására energiákat kell ráfordítani. A nukleáris energia továbbra is fontos része lesz az energia mixnek, ezt tudjuk a stratégiai dokumentumaink alapján. Tehát én azt hiszem hangsúlyoznunk kell azt is, hogy nagyon fontos a nukleáris biztonság. Ehhez további pénzeszközökre van szükség, mert a nukleáris biztonság különösen Fukushima után olyasmi, amelyet folyamatosan javítanunk, jobbítanunk kell, és itt egyetértek Herzog eh, asszonynal, kollégámmal, aki erre kitért. Ami pedig az időkereteket illeti, én jó gondolatnak tartom, hogy az időkeretünk eh, illeszkedjen a többi stratégiai kezdeményezés időbeosztásához, E, az előadónak igaza van, tehát egyfajta font, folyamatosságra van szükség. Köszönöm szépen. Tusnovski. Tusnovski kolléga. Děkuji, pane předsedo, za slovo. E, chtěl bych také se připojit ke kolegům. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Nos, azon kollégákkal értek egyet, akik támogatják e, a jelentéstevőt, és gratulálok én is neki. Olyan időket élünk, amikor az atomügyi kérdések megvitatása egy kicsit kényes kérdés, hogy finoman fogalmazzak. Fukushima miatt végül is nagyon jó, hogy sikerült egy ilyen jó jelentést készíteni. A kollégák ezt már jobban megfogalmazták, mint én, úgyhogy nem akarok ismétlésekbe bocsátkozni, de egyetértek azzal, hogy folytatni kell a kutatást. A fukushimai katasztrófa nem szabad, hogy lezárja a kutatást az atomenergia terén. Az emberiség történelme során mindenféle katasztrófa gyakorlatilag arra vezetett, hogy az emberek levonták a következtetéseket, és megállapították, hogy hol hibáztak. Nagyon sok katasztrófa, tragédia segített minket abban, hogy tanuljunk elkövetett hibáinkból, és a katasztrófák gyakorta elősegítették a műszaki fejlődést. Minél bonyolultabb a technológia természetesen, annál nehezebb a kezelése és potenciálisan veszélyforrás is. Ezért van szükség arra, hogy nagyobb biztonságot teremtsünk az atomenergia terén. Az atomenergia ágazatban ugyanis a biztonság talán még fontosabb, mint bárhol máshol. És ez nem csak atomenergia, atomtechnológia kérdése, hiszen a kutatás nagyon hasznos eredményeket hoz a többi területhez képest, és ezek kapcsolódnak is ezekhez a területekhez. A jelentés készítője elmondta, hogy minden tagállam felelős a saját döntéséért és hiszem, hogy tényleg támogatnunk kell a kutatást azzal a célral, hogy megérthessük, hogy milyen események következhetnek be. Engedjék meg, hogy néhány szót szóljak az ITER-ről is. Ahogy a jelentés készítője elmondta nekünk, a fúzió az egyik dimenziója a kutatásnak, és nem hiszem, hogy tényleg valós kutatások folytak még ezen a területen. Talán jobb kezelésre van szükség. Ezen kívül talán el kellene döntenünk, hogy milyen irányba haladjunk tovább. Talán el kellene döntenünk, hogy mennyi időnk van erre a kutatásra, hiszen sokunknak van tapasztalata már, akár egyetemi körökből, akár kutatóközpontokból ezen a téren, és sajnos fennáll a veszélye annak, hogy a kutatás csak ilyen lár pour lár tevékenységé válik. Nagyon hosszú távú projektről van szó. Nem azért mondom ezt, mert én azt szeretném, hogy csak egy ilyen lár lár tevékenységé váljon, nem azért, mert tudnunk kell, hogy mit akarunk. Az előttem szóló hölgy említette, hogy milyen fontos az, hogy a továbbiakban is képezzünk atomszakértőket. Meg kell tennünk mindent annak érdekében, hogy mindig készenlétben legyenek, mert az atomenergia hosszú éveken keresztül fontos lesz Európában. Teljesen mindegy, hogy pillanatilag divatos ágazat-e, avagy sem, mindig is szükségünk lesz jól képzett szakértőkre. És rajtunk áll, hogyan tudjuk ezt meggyőzően elmagyarázni, és megtenni mindent annak érdekében, hogy ezek a szakmai képzettségek ne vesszenek el. Mint árnyékjelentés készítő szeretnék gratulálni az előadónak a kiváló, kiegyensúlyozott munkáért, és biztos vagyok benne, hogy a vita során sikerül még javítanunk a továbbiakban ezen az már is kiváló javításon köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ez egy kitűnő jelentés, amelyet Zsezsina úr készítette. Hogyha megnézik a módosító indítványokat, akkor egyértelművé válik, hogy mi minden szempontból megvizsgáltuk ezt a témakört részletekbe menően, és annak megfelelően, hogy milyen súlyos és komoly téma ez. Az emberek szeretnék tudni, hogy számunkra mit jelent az atomenergia. Nekünk pedig el kell fogadnunk, hogy az atomenergia nem szűnik meg egyik napról másikra. Nem lehet bezárni minden atomerőművet Európában. Emlékeznek rá, voltak, akik ezt követelték a fukushimai katasztrófa után. Most azonban föl kell hívni a figyelmet, figyelmet arra, hogy a nukleáris kutatásokat fokoznunk kell, sőt, ki kell szélesíteni a kutatás spektrumát. Az előadó említette például a biztonságot. Tudjuk jól, hogy Fukushima-ban nem a technológia mondott csődöt, hanem a biztonsági intézkedések. Meg lehet, hogy a kettős biztonsági rendszerek kutatása a jövőben áttörést hozhat. Mindenképpen folytatni kell a kutatásokat, ki kell bővíteni a kutatásokat, és nem elég erről beszélnünk, hanem erőforrásokra is szükség van. Biztosítanunk kell, hogy a finanszírozás megfelelő legyen. Hiszen csak így felelhetünk meg a 21. századi elvárásoknak. Az előadó rámutatott a nukleáris hulladék tárolásának a fontosságára, illetve arra, hogy kutatni kell a hulladék megsemmisítés módját is. Eddig mindig a szállításra és a tárolásra koncentráltunk, és nem nagyon figyeltünk azokra a technológiákra, amelyek a nukleáris hulladékot semlegesíthetik. Ezen kívül rámutattam arra, hogy mennyire fontos kommunikálni ezeket az eredményeket az emberek felé. Az állampolgárok még mindig azt gondolják, hogy a nukleáris energia rossz és veszélyes. El kell magyaráznunk nekik, hogy nem így van, és szavahihetőnek kell maradnunk. El kell magyaráznunk, hogy hogyan használható a nukleáris energia. Szerintem nagyon sokat tehetünk annak érdekében, hogy a kommunikáción javítsunk, és erre is erőforrásokra van szükség. Arra kérném a kollégákat az egyes tagállamokból, hogy támogassák ezt, hiszen lesz erről egy nagy vita. Minél hamarabb megoldjuk ezt a kérdést, annál jobb. Menjünk el az állampolgárokhoz, adjunk nekik tájékoztatást, és ezzel megkönnyítjük a dolgukat, hiszen az állampolgárok elvárják tőlünk, hogy biztosítsuk őket, hogy nem veszélyes ez a technológia, és tájékoztatást adjunk. Tegyük ezt meg. Köszönöm. Elnök, Rivazi kolléga. Merci, merci, monsieur président. Köszönöm elnök úr a szót, köszönöm az előadónak az előadást. Nos, ami a jelentést illeti, a zöldek, önök is tudják, egyáltalán nem értenek egyet a benne található prioritásokkal. 453 atom eh, erőmű található a világon. Ugye 25 évvel ezelőtt ott volt Csernobil, eh, Fukushima néhány héttel ezelőtt, úgyhogy eh, nem lehet azt mondani, hogy teljes mértékű a biztonság a reaktorok szintjén. Két dolgot szeretnék mondani. Garantálni kell a biztonságot, jó, rendben van, de ez akkor azt jelenti, hogy ne legyen alpállalkozás, mert bizonyára tudják, hogy legalább 8 szinten folyik az alvállalkozás, az alvállalkozó alvállalkozónak alvállalkozója dolgozik ezekben a reaktorokban, és erősítsük meg a szabályokat. Ott voltak a stressztesztek, és Franciaországban felértékelték egy milliárd euróra reaktoronként mindezt. Hogyha az összes medencét, mindent összeadunk, akkor egy idő után felvetődik a kérdés, hogy egyáltalán érdemes ennyit költeni rá? Nem kéne inkább leállítani ezeket a kockázatot jelentő reaktorokat? Aztán ugye ott van a beton problémája az egyik reaktornál, ahol nem volt megfelelően biztonságos. Mert ugye ott van a fúziós kérdés, mert hogyha az urániumot bombázzák, olyan termékeket hozunk létre, amelyek természetes formában nem léteznek. Ez pedig különböző frikciókat hoz létre. Aztán ugye eljutunk a negyedik generációhoz, de ez is pontosan ugyanígy működik, úgyhogy mindig is meg lesz a problémánk a, a radioaktív hulladékkal. És aztán ugye itt van a fúzió kérdése. Voltunk kadarásban. A fúzióval óriási ö, tudományos problémák vannak még, amiket nem oldottunk meg. Ez pedig azt jelenti, hogy 2006 elején 5 milliárd, 2011-ben már 15-16 milliárdnál tartunk, és rengeteg a kérdőjel, mert a plazmát fedő réteg még mindig csak kísérleti stádiumban van Angliában, és még mindig nincs eredmény. Úgyhogy még mindig nem tudjuk, hogy hogy történik majd a végleges megoldás. És gyakorlatilag, ami az ITER-t e illeti, szerintem azt kellene mondani, hogy várjuk meg, hogy a jetnél milyen eredményekre jutunk Angliában, és aztán majd meglátjuk. Addig meg leállunk. Mert az európai pénzeket olyan ö, dolgokra akarjuk költeni, aminek az eredménye majd csak 2100-ban jelenik meg. De csatlakozván az előttem szólóhoz, ö, legyen jobb az információ közvetítés. Mi a helyzet Fukushima-val? Engeteg a detektor az egész világban, amely a fukushimai reaktorból kibocsátott felhőt követi. És ez a nemzetközi hálózat A CTBT keretén belül került beüzemelésre. Óránként méri a céziumot, meg mindent, ami a levegőben található. De hát az eredményeket az állampolgárok nem kapják meg. Akkor a következő a javaslatom. Jobban közvetítsük az információt, mert igenis jogunk van tudni, hogy mi a helyzet, mert minket is érint ez a dolog. És mivel létezik ez a, az atomsorompó egyezmény következtében létrehozott hálózat, hát legyenek az adatok nyilvánosak. Mert ugye 453 atomerőmű van még, biztos, hogy lesz még baleset. Teljesen mindegy, hogy milyen biztonsági intézkedéseket hozunk, mert lesznek előre nem látható események. Úgyhogy tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy igenis a lakosság hozzáférjen ezekhez az adatokhoz. Mert egyelőre csak azok férnek hozzá, akik foglalkoznak ezzel az atomkérdéssel. Legyen nyilvános minden, tegyünk meg mindent ennek érdekében, és ezt eléggé erőteljesen szeretném kérni, hogy átláthatóbb legyen az információ. Köszönöm. Kolléga Rübis. Rübis kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Szerintem ez egy nagyon fontos téma. A nemzetközi együttműködés a jövőben nagyon nagy szerepet fog játszani. Ezért aztán meg kell erősíteni az együttműködést az AIE-vel. És kötelező érvényű normákat kell megszabnunk az egész világra. Azért, hogy a szabályzók aztán ellenőrizhessék ezeket az értékeket, és legyen hatáskörük is. Például Franciaországban létezik egy független szabályozó testület, és megvan a megfelelő hatásköre. Ami a Japánnal kapcsolatos vitát illeti, ezzel kapcsolatban a nukleáris erőművek leszerelése központba került. Szerintem erősíteni kell itt az erőfeszítéseinket, mert természetesen az adófizetőket és a fogyasztókat nagyon terhelik majd az ezzel kapcsolatos összegek, így nagyon fontos lesz ez. Az ITER-rel kapcsolatban elmondhatom, hogy be kell tartani a nemzetközi szerződéseket és természetesen az egész világon a pénzügyi helyzet most nagyon labilis, ezért aztán nagyon fontos, hogy 2020-ig ezen a téren is konkrét célkitűzéseket kell lefektetnünk, különösen nemzetközi szerződésekben. Köszönöm. Ódi úr! Merci, monsieur le président. Köszönöm önnek, úr, a szót. Én is szeretnék gratulálni eh, Jan Brezinának, aki óriási munkát végzett eh, ebben a rengeteg, ebben a rengeteg és eh, komplikált kérdésben. Nos, hallottuk a zöldek álláspontját. Hogyha végignézzük a baleseteket, akkor ugye az emberek félnek egyre jobban. A vasút helyzetére gondolok, mert amikor az emberek először kellett, hogy szembenézzenek ezzel, akkor valamilyen szörnynek tekintették. Ma azonban ugye a vasútnak köszönhetően egyes városok lakossága háromszorosára növekedett. Tehát a népek sorsa gyakorlatilag attól függ, hogy hogyan tudjuk megzabolázni például az energiát. Gratulálok a javaslatnak, a javaslathoz, mert végre most már valamilyen tudományos dologról beszélünk. E, nyilván elég sok a költségvetési probléma, és a kollégák is elmondták, hogy végre az ITER kapcsán a tudományos kutatásról fogunk beszélni, és nagyon jó elképzelés az, hogy a fúziót támogassuk. Második megjegyzésem. Egy korábbi vitában már javasoltam, hogy a közös kutatási központban legyen egy program, amelynek keretén belül leszereljük az atomerőműveket. Szerintem a szakembereink a világ legjobb szakemberei, és össze kellene hoznunk az egész világ legjobb szakembereit a, az erőművek leszerelésére, mert attól függően, hogy hogyan választanak a tagállamok, gyakorlatilag száz évre is elnyúlhat mindez. Gyakorlatilag a legmagasabb szinten kell tartanunk, főleg a kutatás terén a szakismereteket. Végül, ami a dokumentumokat illeti, benne van, hogy a parlament jóvá hagyja, de itt mi csak véleményezünk, úgyhogy azt javaslom, hogy inkább az legyen benne a jóváhagyás helyett, hogy pozitív a véleményünk. Köszönöm szépen. Rendben, feljegyeztük és tisztázzuk. Remek kolléga. Eh, děkuji, pane předsedo. Eh, chtěl bych také... Köszönöm szépen, elnök úr ahogy számosan előttem, én magam is elmondom, hogy nagyon jónak tartom az előadó által végzett munkát. Ez a soha véget nem érő vita az energiáról, az energiamixről, illetve a nukleáris energia helyzetéről a mixen belül. Egyetértek az előadóval Fukushima után Európának az eddigieknél sokkal jobban szüksége van a nukleáris kutatásra, oda kell figyelnünk az emberi erőforrásokra, a szakismeretekre és a know-how-ra. Nem arról van szó, hogy kevesebb nukleáris kutatásra volna szükségünk, csak azért, mert bizonyos tagállamok a nukleáris energiafejlesztést felé hátat fordítottak. Egyet értek az előadóval, a nukleáris biztonság és a kutatás eh, terén tett megállapításaival. Európában folytatni kell a nukleáris fúzióval kapcsolatos kutatásokat. Európának nincs más választása. Meg kell találnunk az új energiaforrásokat. Rövidlátó hozzáállás lenne, hogyha most itt lezárnánk az ITER projektet, csak azért, mert eh, az idő ütemezése túl hosszadalmas, és esetleg távol vannak az, a kézzelfogható eredmények. Üdvözlöm azt is, hogy hogyan látják a KKV-k helyzetét a nukleáris kutatás területén, és üdvözlöm azt a megállapítást is, hogy a mezőgazdaság, a az ipar és a kórházak ugyancsak forrásai a nukleáris hulladékoknak. Köszönöm, még a bizottságnak Strómájer úrnak megadnám a szót, hogyha kéri, és aztán Zsezsina úrnak még egyszer. Tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. A bizottság köszönetet szeretne mondani az előadónak a kiegyensúlyozott jelentésért, és a beadott módosító indítványokért is. A beadott levelet illetően azonban hagy hívjam fel a figyelmet arra, hogy a tanács álláspontjának előkészítésében, hiszen itt van a tanács képviselője is, úgy tűnik, hogy néhány küldöttség nem szeretné, hogy a jövőbeni rendszerekre való utalás belekerüljön a dokumentumba. Így aztán belegondolhatnának, hogy a négyes típusú reaktorokra való utaló módosító indítványok talán összeütközésbe kerülnek majd a tanács véleményével. Ezen kívül szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik olyan módosító indítványt adtak be, amely összeköti ezt a jelentést az ITER-rel. A Rivazi asszony. A múlt héten a JET az első plazma falat sikeresen létrehozta. A mellék anyagok termelése alacsony volt, a melléktermékek termelése alacsony volt, és ö, szeretnék mindenkit tájékoztatni arról, hogy a JET kísérletének megvan az eredménye. Ezen kívül szeretnénk az Euratom 7 plusz 2 dosszié esetében leggyorsabban megegyezésre jutni, különösen az ITER finanszírozást illetően. Köszönöm, elnök, köszönöm szépen. Zsezsina kolléga. Dámy a pánové, všem děkuji. Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen mindenkinek az elhangzott hozzászólásokat. Először is hangsúlyoznám, hogy mennyire fontos a hercog asszony által említett költségvetési, finanszírozási aspektus. Fontos, hogy a nukleáris kutatás folytatódhassék, és ehhez pénz kell, ehhez finanszírozás kell. Ahogy más kollégák is mondták, valóban igaz az is, hogy fontosak az emberi erőforrások kérdése. Cize úr, eh, Mészáros úr és eh, mások is hangoztatták ezt a megállapítást, és tény, hogy az ITER esetén ugye, nagyon eh, nagyon sokszor egyfajta feltételezett gyengeségnél ragadunk le a projekt menedzsmentjével kapcsolatban. Tosanovski úr mondta ezt. Hübner asszony a PR és a kommunikáció fontosságáról beszélt a nukleáris energia kontextusában, hogy mennyire fontos a jó kommunikáció. Aztán Rivázi asszony számára azt mondanám, hogy én magam is támogatom a maximális átláthatóságot. A nukleáris baleseteknél, valamint a cézium és egyéb elemek terjedésével kapcsolatban teljes átláthatóságra van szükség, különösen Fukushima kapcsolatában. Itt, itt folyamatos megfigyelést kell biztosítani. Szerintem a kutatást nem szabad semmiképpen korlátozni. A bizottságnak mondom, hogy vannak delegációk, amelyek nem akarnak tovább lépni a negyedik generációs reaktorok területe felé, de én a magam részéről ragaszkodom ahhoz, hogy a negyedik generációs reaktorokkal kapcsolatban a kutatást nem szabad semmiképpen korlátozni. Rubik úr azt mondta, hogy javítsuk az együttműködést a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséggel. Hodi úr helyesen hangsúlyozott néhány észrevételt, néhány megállapítást a jelentésben. a módosítók határideje nagyon közel van, ugye szeptember 6-áról beszélünk. Én csupán annyit mondhatok, hogy minden árnyék jelentéstevővel nagyon szívesen dolgozom együtt, várom a lehetőséget. Remélem, hogy sikerül tartanunk a határidőket még hozzá úgy, hogy a nukleáris kutatás folytatódhat a jövőben is. Brzina, ganz herzlichen. úr, köszönöm szépen. Akkor nem kell megismételnem a határidőket. Már volt róla szó, hogy nagyon rövid a határidő, de ez szükséges ahhoz, hogy lezárhassuk ezt az ügyet. Kérem mindenki segíts elő a munkát. Zsezsina úr hatalmas segítséget nyújtott nekünk azzal, hogy a vakáció alatt is dolgozott, és elősegítette, hogy időben lezárhassuk ezt a témát. Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert politikai kérdés, érzelmek is túlfűtöttek ezzel kapcsolatban, úgyhogy köszönetet szeretnék mindenkinek mondani, és ezzel lezárom ezt a napi rendi pontot. Akkor nem, még nem szabad, még túl korán van, majd ö, szavazunk, de csak tízkor, addig szünetet tartunk. Mindenki lélegezze mélyeket, és tízkor találkozunk újra. Ladies and gentlemen, if you want, we can start. If you don't want, we... Hát, hölgyeim és uraim, elkezdjük. Mr. Hanna. Yep. One minute, please, ladies and gentlemen. Hölgyeim és uraim. Hennen úr. Hennen úr, szeretne nekünk valamit mondani. Hennen úr? Köszönöm, elnök úr. Elnézést, hogy itt egy ilyen aprósággal untatom önöket, de van egy komoly problémám a hanggal. Próbáltam a francia tolmácsolást hallgatni, igazán kiváló, de nagyon halk. Hogy halljam, maximumra kell emelnem. A gond az, hogy aki mellette beszél, az még hangosabban beszél, úgyhogy vagy nem hallunk semmit, vagy megsüketülünk. Nem akarom a parlamentet beperelni, mert megsüketülök, úgyhogy kérem, hogy ha lehet, akkor járjon közbe az érdekembe. Köszönöm, elnök úr. Bitten wir doch dringend drum. Nem. Tényleg, hát ezt nem hagyhatjuk. Nem hagyhatjuk, hogy megsüketüljön és ne hallja a tárgyalásunkkal. Egyetlen megoldás van, megkérjük a franciák, mint hogy beszéljen hangosan, bár meg kell mondanom, hogy ritka dolog, hogy a franciák halkan beszélnének, és akkor elnézést is kérek a franciáktól. Jó, a francia kabin majd gondoskodik erről. Ha nem lesz jobb, akkor kérem jelentkezzen Enen úr. Erstens ist ähm, das Memorandum for Cooperation Akkor EU USA polgári repüléssel kapcsolatos kutatás és fejlesztésről, együttműködési megállapodás, elektronikus szavazás, remélem mindenkinek van kártyája, ellenőriznénk is. Megnyitom a szavazást az ellenőrzése. Rendben. Oké, okay, alles klar. Rendben. 47 plusz 46. Egy mínusz, egy nulla tartózkodás, úgyhogy örülünk az eredmények. Nem, nem, ez vicc volt, mondja az elnök. Tehát akkor a 12-es pont. Ez kicsit összetettebb, eléggé összetett téma, úgyhogy meg kell próbálnunk letudni ezt. Kilences kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 21-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 10-es kompromisszum mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 75-ös mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 13-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 15-ös kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 16-os mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 116 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 118 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 17-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 18-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 19 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 20 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 22 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 130 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 23-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 24-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 40-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 154 mellett ellen. Tartózkodás elfogadtuk. 155 mellett ellen. Tartózkodás elfogadtuk. 25-ös mellett ellen. Tartózkodás elfogadtuk. 26 mellett ellen. Tartózkodás elfogadtuk. 211 mellett ellen. Tartózkodás elfogadtuk. 165 mellett ellen. Tartózkodás elfogadtuk. 27-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 28 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 181 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 29-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 30 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 31 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 30, 204-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 32-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 34 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 33-as mellett ellen tartózkodás, elfogadó. 221 mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. Nem. 35-ös kompromisszum mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 234 mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk. 36 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 37 mellett ellen. Tartózkodás elfogadtuk. 38 mellett ellen. Tartózkodás elfogadtuk. 39 mellett ellen. Tartózkodás elfogadtuk. 42-es mellett ellen. Tartózkodás elfogadtuk. 279 mellett ellen. Tartózkodás elfogadtuk. 282 mellett ellen. Tartózkodás elfogadtuk. 283-as mellett ellen. Tartózkodás elfogadtuk. 41-es mellett ellen. Tartózkodás elfogadtuk. 291 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 43-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 44-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 45-ös mellett ellen, tart, me, ellen tartózkodás elfogadtuk, 46-os mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 47-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 296 a szóbeli kiegészítéssel. Mellett? Matthias asszony hozzá szeretne szólni? Nem. Jó. Tehát 296-os a szóbalival együtt. Ellene? Tartózkodás elfogadtuk. 302 mellett? Ellen? Tartózkodás elfogadtuk. 306 mellett? 306-osban, bár nincs rajta a dokumentumon, de van egy szóbeli módosító hozzá. Mindenkinek megvan a 306-oshoz a szóbeli módosító? Matthias asszony, tessék! Matthias asszony. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Van egy szóbeli ö,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 Akkor 306 szóbalivel együtt mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 48-as kompromisszum mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk, 324 mellett, ellen, tartózkodás elutasítottuk, 325 mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk, 326 mellett, ellen, Ezt ellenőriznénk 326 mellett, ellen, elutasítottuk. 328 mellett, ellen. Tartózkodás elfogadtuk. 330 mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk. 49-es mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk. 341-es mellett, ellen tartózkodás. Ez szerintem még egyszer 341 elektronikus szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 347 mellett. Ellen elfogadtuk. 349 mellett, el, mellett, mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk. 50-es mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk. 360-as mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk. 366 mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk. 367 mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk. 51 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 378 mellett ellen 378 mellett, még egyszer mellette, ellen. Tartózkodás elutasítottuk. 382 mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk. Most pedig az idézettek. Egyes mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Kettes mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Hármas mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Kettes mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Tizenegyes mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Hármas mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 15-ös részenkénti szavazás első rész mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. a négyes kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Ötös mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Hatos mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Hetes mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas mellett ki, ellene tartózkodás elfogadtuk. 38-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 45-ös mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Most pedig együttes szavazás a FAM szakbizottságtól ABC és a 8-as mellette ellene. Tartózkodás elfogadtuk. FEM 15 mellett ellen. Tartózkodás elfogadtuk. IMKO 14 mellett ellen. Tartózkodás elfogadtuk. IMKO 18 első rész mellett ellen, tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk. Imkó 23-as mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk. A PES 14-es második rész mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk. Regi 4-es első rész mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk. Regi 10-es mellett, ellen tartózkodását fogadtuk. Ennyi volt. Most pedig a végső szavazás, elektronikus szavazás, megnyitom a szavazást. Egy, egyel több néppárti kártya van. Most? Jó, lezárom a szavazást. Akkor egyértelmű. Elfogadtuk. Gratulálunk, Matthias asszony. És mindenkinek köszönjük, aki közreműködött, árnyékelőadók, munkatársak, és mindenki, aki megkönnyített az életünket. Matthias asszony. Bitte. Obrigada, Sr. President. Eu acho que em circunstâncias normais não faria. Köszönöm szépen a szót. Úgy gondolom, hogy normális körülmények között nem szóltam volna hozzá, de kivételes a helyzet. Tényleg köszönet a kollégáknak, hogy a nyári szünetben megszakították szabadságukat, és segítettek, hogy kompromisszumra jussunk. Nagyon köszönöm tehát azoknak, akik kivételesen rengeteg munkát végeztek, óriási szakértelemmel és elkötelezettséggel. Eddig úgy tűnik, hogy egyedül voltam az Európai Parlamentben, de most már úgy tűnik, hogy sikerült másokat is meggyőznöm. 13-as pont. Zavella asszony. Mindenkinek megvan a szavazó listája. Akkor megkezdenénk a szavazást. Egyes mellett. Ellen tartózkodás elfogadó. Kettes mellett ellen tartózkodás elfogadtuk hármas mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk négyes mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk ötös mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk. Hetes mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk. Hatos mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk. 9-es első része. Mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk második rész mellett, ellen, tartózkodás, elutasítottuk. Tízes mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. Tizenegyes első rész mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk második rész mellett, ellen, Második rész újra mellett. Ellen. Tartózkodás. Jó, elektronikus szavazás, ez a 11-es második része. Megnyitom. PPI e Néppárt, megint egyel kártyájuk van. Most még mindig. Jó, most jó. Lezárom. Elutasítottuk. 12 mellett. Ellen. Tartózkodás elfogadtuk. 13 mellett. Ellen. Tizenhármas mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Tizennégyes mellett ellen tartózkodás elfogadtuk 15 mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk 16 mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk 17 mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk 18 mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk 19 mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk 20-as mellett, ellen tartózkodás elutasítottuk. 23-as mellett nem, mondja az elnök. 21-esről szavaznunk kell. Jó, akkor 21-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Huszonhármas. Nem. 22-es mondja az elnök mellett. Ellen. Tartózkodás elfogadtuk. 23-as mellett. Ellen. Tartózkodás elfogadtuk. 24 mellett. Ellen. Tartózkodás elfogadtuk. 26-os mellett. Ellen. Tartózkodás elfogadtuk. 27-es mellett. Ellen. Tartózkodás elfogadtuk. 28-as mellett. Ellen tartózkodás elfogadtuk 29 mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk 30 mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk 31-es mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk 32 mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk 33-as mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk 34-es, és 35-ös egyben, mellette, ellene, tartózkodásra elfogadtuk 38-as mellett, nem, mondja az állnak. Nem, hát ide az van írva az előző, hogy kies, okafogyott válik. Jó, tehát 38-as mellett, ellen. Tartózkodás elfogadtuk 39 mellett, ellen tartózkodás, elutasítottuk 40 mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk 41 mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk 42 mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk 43 mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk, egy végső szavazás, elektronikus szavazás, megnyitom a szavazást. Már megint egyet több néppárti kártya van. Mi történt a vakáció alatt, kérdezi az elnök. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Zavella asszony, gratulálok. Köszönjük a kollégáknak. Koffer jelentés. Turmes kolléga. Herr Bütikofer kann selbst heute Morgen nicht anwesend. Bütikofer úr nincs itt ma reggel, a nevében, mert megkért rá, köszönetet szeretnék mondani az árnyék előadóknak, de a szavazáskor, hogyha a fúziós reaktoroktól is szavazunk, mi, zöldek, úgy gondoljuk, hogy általában véve ellene kell szavaznunk még akkor is, hogyha az árnyék előadó és az előadó a többi részben egyetértettek, csak ezt meg szerettem volna jelezni. Most akkor elégedett vagy, vagy csak relatíve elégedett a többi része? Nem, a többiben elégedett. Jó. Én is nagyon elégedett vagyok, hogy Pütikoffer úr elégedett, úgyhogy most akkor ezt felvettük a jegyzőkönyvbe. Das ist kompliziert. Jetzt muss ich immer die 60, die Nummern rufen. Akkor 60-88, mindig a számot kérem ellene. Tehát ez itt a 60-88 mellette. Ellene. Tartózkodás, elutasítottuk. Aztán ez itt micsoda, mondja az elnök. Nem, elektronikus szavazás, 688-as elektronikus szavazás. Megnyitom a szavazást. Alles klar, closed. Lezárom. Elutasítottuk, igazam volt. Mindig az utolsó két számot mondom, úgyhogy ez a 25-ös, vagyis a 60-25-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 26-os mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. 27-es mellett ellen tartózkodás elut- elfogadtuk. 28 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 29 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 30-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 31 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 01-es mellett, tehát ha 60 01-es mellett 60-01 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 99-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 98-as mellett 89-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 20-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 33-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 34 mellett ellen tartózkodás elfogadtak. 35 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 94 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 0 2 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 0 3 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 37 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 38 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 39 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 40 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 21 mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk. 41, nem. 21-es, elektronikus, megnyitom. And closed. Lezárom. Elfogadtuk. 41, igen. Nem. Tartózkodás elfogadtuk. 42 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 17 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 43 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 44 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 45 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 87 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Mm. 46-os mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Részenkénti szavazások jönnek. Split votes. we müssen nur über das Mindig csak a, most csak a második részről szavazunk egyelőre a 24-esből mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. Harmadik rész mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 47-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 48 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 49. Ellentartózkodás elfogadtuk. 90-es mellett. Ellen. 90-es mellett. Ellen. Elektronikus 90-es. Megnyitom. Closed. Abgelehnt. Elutasítottuk. 50-es mellett. Ellen. Tartózkodás elfogadtuk. 51 mellett. Ellen. Tartózkodás elfogadtuk. 52-es mellett. Ellen. Tartózkodás elfogadtuk. 53 mellett. Ellen. Tartózkodás elfogadtuk. 54 mellett. Ellen. Tartózkodás elfogadtuk. 55 mellett ellen, tartózkodás elutasítottuk 18 mellett, ellen, tartózkodás elutasítottuk. Igen, elutasítottuk? Százkettő mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 111 mellett ellen. Tartózkodás elutasítottuk. 57-es mellett ellen. Tartózkodás elfogadtuk. 58 mellett ellen. Tartózkodás elfogadtuk. 59 mellett ellen. Tartózkodás elfogadtuk. 60 mellett ellen. Tartózkodás elfogadtuk. 61 mellett ellen ellentartózkodás elfogadtuk, 62 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 63 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 64 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 91 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 92 mellett ellen, tartózkodás, és a zöldekkel mi lesz? Akkor még egyszer, 92-es ellen, tartózkodás, elutasítottuk. Hatvanöt mellett. Ellen. Tartózkodás elfogadtuk. 22 mellett ellen. Tartózkodás elutasítottuk. 66 mellett ellen. Tartózkodás elfogadtuk. 6, 67 mellett ellen. Tartózkodás elfogadtuk. 68 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 69 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 70 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 71 mellett ellen tartózkodás nem, 71-es mellett ellen Elektronikus. 71-esre. Megnyitom. Closed. Lezárom. Elfogadtuk. Tízes. Mellett. Ellen. Tartózkodás elutasítottuk. Kilences mellett. Ellen. Tartózkodás elutasítottuk. 72 mellett. Ellen tartózkodással utasítottuk, 73 mellett ellen, tartózkodás elfogadtuk, 74 mellett ellen, tartózkodás elfogadtuk, 75 mellett ellen, tartózkodás elfogadtuk, 10-es mellett ellen, tartózkodás elfogadtuk, 11 mellett ellen, tartózkodás elutasítottuk, 76 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 77 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 78 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 79 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 80 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 93-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 81 mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 82 mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 04 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 83 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 84 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 85 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 23 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 95-ös mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 96 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 86 mellett ellen, tartózkodás elfogadtuk, 97-es mellett ellen, tartózkodás elutasítottuk, és a végső szavazás, elektronikus szavazás, megnyitom a szavazást, lezárom. Elfogadtuk. Köszönöm. Kérem, adják át Bütti Koffer úrnak a gratulációt. Élárt úr. Liebe Kollegen, ich möchte nochmal. Kedves kollégák, amit Turmes úr mondott, nem kommentáltuk. A költségvetésben nagyon nehezen fogjuk elfogadtatni az álláspontunkat hogyha a kompromisszumokat sikerül letárgyalni, de utána a frakció az alapjavaslat ellen szavaz, az azt jelenti, hogy a saját álláspontunkat ö, gyengítjük meg a végső elfogadtatáskor, a zöld könyv esetében költségvetési témákban az ilyes fajta hozzáfél, hozzáállást egy nagyon fontos kérdésben hát nem fogják díjazni. Úgyhogy amit ma a zöldek itt előadtak az itrében, meg gyengít az álláspontunkat. Turmes úr, az ITER projekt több milliárd euró. Ez annyira kidolgozatlan, hogyha mi, mint parlament nem kérdezzük meg, hogy mi az, amit a japánok nem tudnak teljesíteni, mert a cunami eltörölte a gyárat, ahol gyártják az elemeket. Mi lesz, ha a jet nem jár sikerrel. Még a német kereszténydemokrata pártban is vannak olyan hangok, amik megkérdőjelezik ezt a projektet. Ezért aztán furcsának tartom a hozzászólását. Elnök, följegyzem, de lenne egy megjegyzésem. Először, minden frakciónak joga, sőt, kötelessége, hogy a saját felelősségének megfelelően szavazzon. Aztán vannak olyan kérdések, amelyben vita folyik erre utalt Éler úr. Persze, ilyenkor jó ötlet, hogyha egységesnek tűnünk, nagyobb erőként tűnünk fel. De alapvetően ez egy nagyon fontos pont. Nyilván figyelembe vesszük ezt mindjárt. Ez érdekes kérdés, de mégis vannak politikai különbségek. Akkor a következő, 15-ös. EU, a polgárok szolgálatában álló űrstratégia. Patricello kolléga. Patricello kolléga, ön a jelentéstevő. Hölgyeim és uraim! Lehetne hogy kicsit elhallgassanak? Patricello úr, egy perc. Presidente, io gradirei se potesse parlare prima la commissione per... Köszönöm szépen, hogyha ö, nem haragszik, akkor inkább előbb a bizottság szólaljon fel. Röviden felvezetnék a rendelkezéseket, illetve az anyagot. Ez egyébként arról szól, hogy mit is csinálunk az ITER-ben. E, tehát először a bizottság szólaljon fel. Köszönöm szépen. Igen, de nem akartam, hogy e, megtagadjam öntől az első felszólalási jogát. Hogyha ezt kéri, akkor rendben van, megadom a bizottságnak a szót. Tessék. Tessék, Kérem, kezdje el a hozzászólását. Elnök úr, köszönöm szépen. Röviden a kommunikációval kapcsolatban a cél, cím az Európai Uniónak a polgárok szolgálatában álló űrstratégiája felé. Itt egy egyértelmű üzenetet sugárzunk. Ez a stratégia olyan, amely az EU szakpolitikáit és az állampolgárait szolgálja. Az űrkutatás nagyon is reális tevékenység. Ennek hasznát látja a környezetvédelemtől, a klímaváltozáson keresztül a biztonságig minden, ideértve a szállítás területét is. Ez megfelel az Európa 2020-as célkitúzás célzéseinek is. Az űrkutatás Egyébként jó helyzetbe hoz bennünket a nemzetközi porondon is. A bizottság egyértelmű prioritásokat fogalmazott meg az űrkutatással kapcsolatban. Először is a Galileo programnak a sikeres véghezvitele. Ez növeli az állampolgárok jólétét, biztonságosabbá teszi a szállítást, ugyanakkor olyan előnyökkel jár, amelyek átnyúlnak különféle területeken, ideértve a szállítást és a közlekedést. Kettő, a környezetvédelem biztonságának monitorozása, ez a második pont. A klímaváltozást feltétlenül nyomon kell követnünk, a humanitárius segítség, illetve a polgári védelem ugyancsak érintve vannak ebben a területben. Ezen túlmenően eh, eh, különféle információ források feltárása révén üzleti lehetőségeket teremt. A bizottság harmadik prioritása a biztonság. Három fő tengely mentén képzeltük ezt el. A GMES eh, figyeli a határ, határokat, illetve tengeren ter, teljesít megfigyelő tevékenységet. Ehhez felhasználja a meglevő űrbeli infrastruktúrákat, az űrből támasztja alá a biztonsági célokat. Az űrbeli infrastruktúrát felhasználja az ütközések kiküszöbölése, illetve a naptevékenység megfigyelése céljából. Ez ugyancsak társadalmaink jobb létét szolgálja a bizottság az Európai Unió számára lát egy potenciális lehetőséget arra, hogy támogató szerepet adjon a jelenlegi válsághelyzetben a tevékenységet a több éves pénzügyi keretterv határain belül kell megvalósítani. A bizottság szerint az űrhöz való független hozzáférés az egyik alapfeltétele a céljaink megvalósításának. Az ipar különös figyelmet érdemel, ez fontos a társadalomban. 2010-ben 6,1 milliárd eurós forgalmat generált az európai űripar, és jó néhány ezer munkahelyet teremtett. Ezek a tevékenységek, a kommunikációs műholdak például minden, mindennapi életünk részei. A telefon, a televízió és a szállítási lehetőségek támogatását biztosítjuk ezáltal. Ugyanakkor segítik például az egészségügyet, illetve az otthon végzett tevékenységeket is. A kutatás és az innováció gondoskodik arról, hogy Európa továbbra is szilárd technológiai bázison áll és versenyképes marad. Kritikai, kritikus technológiákra van szükség, ez nevezetesen az, amely e, a függetlenségünket biztosítja, illetve a technológiai fejlődést lehetővé teszik. A bizottság úgy gondolja, hogy e, az ESZ-val és a tagállamokkal együtt kulcsfontosságú e, egy űrstratégia kidolgozása ennek alapján fejlődhet ki az űr, űrkutatásra kapcsolatos vállalatok köre, ideértve a KKV-ket is. Az űr technológián alapuló termékek és szolgáltatások eh, megvalósításának ez az alapja. Az együttműködés létfontosságú az űrkutatás területén eh, ezzel kapcsolatos dialógust eh, fent kell tartanunk más partnerekkel, mint USA-val és Oroszországgal. Ugyanakkor figyelnünk kell az új őrhatalmakra is, mint például a kínai népköztársaságra. Úgy gondoljuk, hogy Afrika is hasznát látja az európai űrkutatási stratégiának. Elnök úr végezetül a bizottság úgy látja, hogy az űrbeli kormányzás kérdése is fontos. A tagállamok részvételével, illetve az Európai űrügynökséggel együtt javítani kell az űrbeli programok koordinációját és menedzsmentjét. Köszönöm a figyelmét. Köszönöm szépen. Patricello úr kapja meg a szót. Elnök úr, köszönöm szépen. Köszönöm a bizottságnak, hogy ilyen tisztán és egyértelműen felvezette ezt a nagyon ö, ö, bonyolult ö, területet, az űrkutatásnak a stratégiáját. A DG Industry véleménye is érdekes. Én egyébként szívesen támogatom a valódi európai űrstratégiát, amely a polgárok hasznát szolgálja ambíciózus, nagyra törő stratégiát kell kialakítanunk, és a résztvevő szereplőknek az együttműködése létfontosságú az egész társadalom előrelépése jobb léte szempontjából. A szektornak a jelentőségét külön kiemelte és hangsúlyozta a Lisszaboni szerződés a 9-es cikk az Európai Uniónak azt a felelősséget határozza meg, hogy konszolidálja és konszolidálja az űrkutatási programokat nemzeti szinten, ehhez egy közös ö, hozzáállásra, közös megközelítésre van szükség, amely egyúttal erősíti a versenyképességünket is. Ezen okoknál fogva a jelentésem, amelyet néhány héten belül tárok önök elé, ugye rávilágít arra, hogy mennyire lényeges az, hogy teljes mértékben megvalósítsuk a szándékainkat. Egyébként a bizottság közleményének, a mai közleményének a, a részleteit meg kell fogalmaznunk, ki kell töltenünk. A az is fontos azonban, hogy nagyra törő terveinkhez hozzárendeljék a megfelelő finanszírozást, először és, és leginkább e, operatív finanszírozási eszközökre van szükségünk ahhoz, hogy a munkát el tudjuk végezni. A például a Galileo és hasonló űrkutatási programok megvalósításához finanszírozás kell. Itt egyébként fenntartható hosszú távú tevékenységről beszélünk, ehhez hosszú távú tervezésre és programozásra van szükség. A bizottságnak ennél fogva garantálnia kell a maradéktalan finanszírozást. Meg kell találnunk, hogy a technikai haladásnak a költségvonzatait fedezzék. Úgyhogy mindenképpen fontos garantálni a szolgáltatások folyamatosságát. Tudniuk kell, hogy a nem teljes űr, űreszközök, műholdas rendszerek tulajdonképpen állandó fogyasztók állandóan emésztik a pénzt. a Galileo kapcsán a befektetett pénzen túlmenően a hitelesség is nagyon fontos. E, az európai költségvetésnek a részeként kell ezt a projektet e, finanszírozni, mert hogyha ez a költségvetésen kívül marad, akkor korai halálát garantáljuk csak a projektnek. E, itt olyan hozzá adott értéket generál, amely mindenképpen hasznára válik Európa polgárainak mindenképpen eh, megfelelő költségvetési felelősségérzettel kell hozzáállnunk ehhez a területhez, az űrstratégiához, illetve az űrkutatásra kapcsolatos iparhoz. Csak így tudjuk eh, elérni ambiciózus céljainkat, és csak így tudunk versenyképesek maradni, ami a pénzügyi aspektusokat illeti, ahogy említettem, ezek rendkívül fontosak, tisztáznunk kell az Európai Unió és a nemzeti szervek szerepét különféle szinteken. Ehhez fontos, hogy egyértelmű elvek alapján kezeljük a rendelkezésre álló forrásokat, különösen például a nemzeti programok területén. Így kerülhető el a, az átfedés vagy a duplikáció a meglevő infrastruktúrát pedig megfelelő módon kell használnunk. Vannak tagállamok, akik már jelentős beruházásokat tettek a e téren, ezeknek is, ezeket is ki kell aknáznunk, hogyha ez a bizottság egyetért vele, akkor tovább léphetünk a, a Lisszaboni Szerződés 189-es cikkelye alapján, ez egy olyan terület, ahol az Európai Unió számára a fenntartható fejlődés egy színekva non. Akkor még megadnám a szót önnek. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy a bizottság egyértelművé tette, hogy milyen haszna van és milyen lehetséges <clears throat> kimenetele az űrstratégiának. Ezt érvelésként használni a parlamentben nagy többséget biztosít. Támogatjuk Önöket. De nyilvánvalóan, hogy erről még vita lesz itt nálunk. Tárgyalnunk kell arról, hogy a jövőben hogyan bánjunk ezzel a témával. Ketten már említették, hogy én is egyetértek azzal, hogy vigyáznunk kell, <clears throat> hogy mik az elvárásaink Látjuk, hogy a csúcsokon hatalmas célokat jelölnek ki, megveregetik egymás vállát, aztán semmi nem történik a gyakorlatban. Azt hiszem, hogy ezen változtatnunk kell. A második dolog, hogy a finanszírozás, ez ne terjedjen Európán kívülre. Hogyha ez európai uniós politika, akkor Európai Unión belül maradjon az intézményeken belül. Ezen kívül figyelnünk kell arra is, a projektek esetében, hogy valakinek ezt végre is kell hajtani, vagyis szolgáltatókra van szükségünk. Nehogy úgy járjunk, mint a Galileo esetében, hogy az ESA-val nagyon jól együttműködtünk, a Space Agency-vel, de nem volt ez tökéletes. A 27 tagállamon belül azt látjuk, hogy a verseny, hát nem túl hatalmas az űrkutatást illetően. Ezért aztán biztosítanunk kell azt, hogy azok a tagállamok, ahol nincsenek konkrét ipari szerződések, megbízások, azok is profitálhassanak ebből a stratégiából. Harmadsorban, hagy utaljak rá, hogy július közepén a Galileóval kapcsolatban meg is néztük, hogy hogy működik. Ez tényleg lenyűgöző. Nagyon jó, hogy nem csak beszéltünk róla, hát nem, meg, ott nem csak, hogy megfoghattuk, mert megfogni ezzel nem lehet, de azért testközelből éltük meg, hogy milyen innovációs lehetőségek rejlenek ebben. Például napelemek, alternatív energiaforrás ellátási formák. Tehát ezek olyan melléktermékek a projekt esetében, amelyek nagyon fontosak. Harmadsorban a kettős felhasználás, ez nem más, mint a szatelliteknek a katonai célú felhasználása. A Galileóval kapcsolatban már megtapasztaltuk ezt. Persze, hogy a békefenntartó akciókban a GPS-t hagy használják a fenntartó erőink. De azért a frakcióban vannak olyan hangok, amelyek ezt problémásnak látják. Még olyan telefonhívásokat is kaptam, mi szerint sérelmezik egyesek, hogy katonai célokra is felhasználjuk ezeket a szatelliteket. Tehát nagyon vigyáznunk kell arra, és meg kell értetnünk az állampolgárokkal, hogy mi a célja ennek az átadásnak. Egyébként azt hiszem, hogy ez egy kitűnő jelentés. Köszönöm. Remek úr. Děkuji, pane předsedo. Köszönöm, elnök úr, a szót. Nos, én is nagyon értékelem azt a tényt, hogy most már rendelkezésünkre áll ez a dokumentum. Azt hiszem, jó irányba történt meg az első lépés. Az Európai Unió túl hosszú ideig nem rendelkezett ilyen jellegű dokumentummal. Nagyon sok minden elhangzott már, úgyhogy nem akarok ismétlésekbe bocsátkozni, csak néhányat hangsúlyoznék. Tényleg Európában a know-how területén nagy örökséggel rendelkezünk. Emlékszem, hogy mekkora verseny volt az űrkutatásban az Egyesült Államok és a Szovjetunió között. Ennek a versenynek a keleti oldalán éltem és dolgoztam, és el kell mondanom, hogy még a kemény verseny ellenére is volt egy közös Apollo-Soyuz program 75-ben, aminek voltak bizony előnyei olyan területeken, amelyek úgy tűnt, hogy lehetetlenek egy darabig. Például közös orosz angol űr lexikon kidolgozásához vezetett, ami a nemzetközi űr együttműködés terén rendkívül hasznos volt. Európának akkoriban még nem volt igazán nagy szerepe, azonban bár kevesebb pénzt költött erre, sikerült felzárkózni a két nagy hatalomhoz. Azóta azonban Európa is megváltozott, és a világ is, és örömmel üdvözlöm ezt a stratégiát illetve azt a tényt, hogy a dokumentumban a Galileo, az EGNOS, a GMS ö, is megtalálható, és nem akarnék itt a részletekbe bocsátkozni, csak el szeretném mondani, hogy Grante úrral értek egyet, nevezetesen. Ö, nyilván vannak biztonsági aspektusai is az űrpolitikának. Ebben tökéletesen igaza van. Az egyik kulcsfontosságú kérdés az, a dokumentum is helyesen hangsúlyozza ezt a kérdést, hogy az űrt függetlenül kell megközelíteni. Főleg a kurui komplexusra gondolok, hiszen ez rendkívül fontos kérdés. Összességében úgy vélem, olyan dokumentumra van szükség, amely rendelkezik valamilyen vízióval is, és megfelelően rugalmas lehetőségeket biztosít az alkalmazkodásra, az elkerülhetetlenül felmerülő kihívások esetében, amelyek nyilván feladatot jelentenek számunkra az elkövetkezendő évek során. Egyértelmű, hogy az a feladatunk, hogy az űrpolitikát reális talajra helyezzük, és az átlag emberekhez is eljutassuk. Segítenünk kell az embereknek abban, hogy megértsék, hogy miért van szükségünk űrpolitikára. Itt most nem feltétlenül a finanszírozásra gondolok, nyilván ez is fontos és jelentős kérdés, de nagyon remélem, sikerül közvetítenünk azt az üzenetet, hogy hogyha milliókat próbálunk ma megtakarítani ebben az ágazatban, akkor néhány év múlva már milliárdok fognak hiányozni. Meg kell tennünk mindent annak érdekében, hogy ezeknek a projekteknek is megvan a megfelelő. Köszönöm. Eh, Köszönöm elnök úr a szót. Egyetértek a kollégákkal, megpróbálom nem megismételni az elhangzottakat úgy hiszem, hogy ez a dokumentum rendkívül fontos. Részben azért, mert szól arról is, hogy milyen űr infrastruktúrára van szüksége Európának. Ez az a terület, ahol az egyes tagállamok küzdenének, hogyha egyedül kellene ilyen infrastruktúrákat létrehozniuk. Egyértelmű példa ez arra, hogy itt össze kell fogni, és össze kell fogni a finanszírozás terén is. A cél tehát az, hogy megoszthassuk az előnyöket is. Egyértelmű, hogy az űrinfrastruktúra olyan terület, ahol Tehát az űr technológia segíthet nekünk a szárazföldi technológiákban is. Glante úrral értek együtt. Olyan rendszerre van szükségünk, amelynek esetében egyértelműen meghatározzuk a finanszírozási lehetőségeket. Mert a lehető legrosszabb, ami az ilyen jellegű projektek esetében megtörténhet, az az, hogy főleg a finanszírozás terén e, ilyen toldozgatós, foltozgatós módszerrel e, valósítják meg őket. Már vannak tapasztalatunk ilyen jellegű projektekről, amelyek óva intenek minket arra, hogy a Galileót megfelelő módon kezeljük, és a GMS-t is. Tényleg nem hiszem, hogy eléggé lehet hangsúlyozni azt, hogy mennyire fontos a finanszírozás. És persze ö, oda kell figyelni a végrehajtásra is, a megvalósításra, mert ö, mindenképpen el kell kerülnünk azt, hogy az eddigiek megismétlődjenek ö, a Galileóval, mert már is eléggé kellemetlen dolgokat tapasztaltunk. Úgyhogy keményebb megközelítésre van szükség, ahol egyértelműen megfogalmazzuk, hogy olyan projektről van szó, amely a jövőre nézve új technológiákat biztosít, a biztonság, a közlekedés és más ö, fontos területek ö, szempontjából is. Szerintem nagy szégyen lenne, és nagy kár, ö, hogyha egyszerűen csak fölöslegesen költöttük volna el ezeket a pénzeket, amelyeket már eddig is rájuk szántunk. Mindenképpen el kell kerülnünk mindenféle félreértést, legyen az a finanszírozás, vagy pedig az űr infrastruktúrák célja. Ez rendkívül fontos a jövő szempontjából. Weber. Köszönöm, Weber kolléga. Most. Köszönöm szépen. Szeretném én is megragadni ezt az alkalmat a Patricello jelentés kapcsán, hogy megint csak megkongassam a vér, vészharangot a GMS projekt vonatkozásában. A kollégák a maguk módján elmondták, hogy mennyire fontos ez a program számunkra. A legfőbb probléma is felvetődött, ami nem más, mint a finanszírozás eddig több mint 3 milliárd eurót ö, fektette be az Európai űrügynökség a projektbe, és az általános vélemény az, hogy hatékonyan költötték el ezeket a pénzeket. Ennek ellenére legnagyobb meglepetésünkre június 29-én az Európai Bizottság azt javasolta, hogy ezt a programot a több éves pénzügyi kereten túl is finanszírozzák, mégpedig a tagállamok. Ez pedig óriási veszély az éghajlatvédelme, a környezetvédelme szempontjából, illetve az európai ipar szempontjából is. Veszélyezteti ezt az egyedüli programot a világon, amelynek az a célja, hogy az Európai Unió vezető szerepet töltsön be a a humanitárius és környezetvédelmi felhasználás terén is ezzel a programmal. A bizottsággal szemben a második fárprogram az űr vonatkozásában a továbbiakban is az európai költségvetésből kellene, hogy finanszírozásra kerüljön. Ha nem, akkor sajnos fokozatosan elhal, mert ugye nem kell elmondanom, hogy milyen gazdasági körülmények között élünk ma. A válságban a tagállamok nagyon szigorú intézkedésekre kényszerülnek, és nyilván a tagállami hozzájárulások csökkenni fognak. Sajnos ez így van. Az Európai Unió elkötelezettsége, tehát elengedhetetlenül szükséges, és a GMES programjának újra való beillesztése az Európai Unió következő több éves programjába, vagyis 834 millió euró éves elkötelezettség mindenképpen szükséges. Nagyon fontos, hogy a dokumentumban ez egyértelműen kiemelése kerüljön. Nekünk pedig mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a GMES a következő pénzügyi tervben megmaradjon. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a kollégáknak is, akik már beszéltek a finanszírozásról. Én is szeretnék erre a kérdésre koncentrálni. És konkrét kérdésem lenne a bizottsághoz. A közlemény tervezetben a finanszírozás a mm, költségvetésen kívülről jelölődik ki 2020-ig. De ugyanakkor azt mondják, hogy ez a terület prioritást élvez. Nem kellene akkor egy koherens politikát kiépíteni? Hát ezt hogy lehet megtenni? amikor azt mondjuk, hogy az űrstratégia prioritást élvez, ha ezt mondom, akkor a bizottságnak biztosítani kell azt, hogy az Európai Uniós költségvetésből legyen erre pénz. Ezen kívül erről kellene egy állásfoglalás. Ez nem a bizottság ellen szól, hiszen a célunk közös. Az űr politikának az erősítése, Galileo, és így tovább. Mindezt gyorsan meg akarjuk valósítani. Inkább itt a politikai ellenfeleink a tagállamok. Úgyhogy eh, bennem felvetődik a kérdés, hogy lehet egy ilyen inkoherens politikát folytatni. Nem tudom, tudna választ adni a bizottság képviselője erre? Köszönöm szépen. Ja, ich möchte gerne. Igen, én is úgy gondolom, hogy erre választ kellene adnunk. Talán a bizottság adhatna választ. González úr. Thank you. Köszönöm szépen, elnök úr. A bizottság nem lát ellentmondást abban, hogy a GMS finanszírozásában, illetve a több éves finanszírozási tervben hogy vannak ezek a témák belefogalmazva. Számunkra az a fontos, hogy minden EU szakpolitikát finanszírozzunk. A bizottság tisztában van azzal, hogy a Galileónak és a gms nek prioritást kell adni, azonban a kettőt megkülönböztetjük, mert az európai területe, a terület a Galileónak a határa. Úgyhogy e, tulajdonképpen az adott kereteken belül e, kell finanszíroznunk az összes e, EU szakpolitikának, de meg kell adnunk a kiemelt státuszt azoknak, amelyek ezt megérdemlik. Ennél azoknál fogva E, a bizottság egyfajta alternatív módot talált arra, hogy a GMS-t a kereteken kívüli forrásokból finanszírozza. Ez felgyorsítja a GMS jövőbeli finanszírozását. E, a Galileóról pedig természetesen gondoskodnunk kell. Köszönöm, elnök úr. Jó, ezt feljegyezzük és akkor én is mondanék valamit. Szerintem vigyáznunk kell, és ezt a bizottságnak mondom. Glant kolléga mondta már azt, hogy ha azt nagy dobra verjük, hogy az új űrstratégiának új célja van a Lisszaboni szerződést követően, akkor következetesnek kell lennünk. Ha ez nagy politika, prioritást élvez, akkor ehhez erőforrások kellenek mind a már megkezdett, mind az új projektekre kell pénz. Eléggé nem szava hihető az, hogyha felfújjuk itt magunkat, és verjük a mellünket, hogy hatalmas projekteket csinálunk, és aztán a végén semmi nem lesz belőle. Úgyhogy itt tényleg a szava hihetőségünket ássuk alá. Hát, ha már a működő projekteket sem tudjuk működtetni, akkor nem tudom, hogy a tanácsból hogy tudunk kipréselni egy eurót is az újakra. Ha én kormányfő lennék, én is azt mondanám, hogy persze már, hát a működő sem, a jelenlegiek sem működnek. Úgyhogy <clears throat> igaza van a kollégáknak. Ez egy nagyon fontos stratégia, nem csak a potenciáját illetően, hanem az iparnak is. Tudjuk, hogy mit történt az USA-ban az elmúlt évtizedben. Látjuk, hogy milyen lehetőségek rejlenek a GMES-ben. Úgyhogy Patricello úr szeretne még hozzászólni, tessék. No, diciamo che eh, nella mia relazione, seppur di sintesi... Köszönöm szépen Igazából már kommentáltam a jelentésemet, illetve az első gondolataimat megosztottam önökkel, illetve kommentáltam a bizottság véleményét is. Számomra az első prioritás a GMES, illetve a költségvetés, az EU-s költségvetés kérdése. Ezek a kiemelt dolgok, amivel a mi bizottságunknak foglalkoznia kell, Nos, majd a kollégáknak az lesz a dolguk, hogy a javaslatot egészében vizsgálják, alaposan tanulmányozzák át majd a következő hetek folyamán. Ami tőlem telik, azt megtesszük ötletbőrszét tartunk a saját köreinkben, de a bizottság igénybevételével együtt, annak érdekében, hogy a megállapításainkat a lehető legtöbben el tudják fogadni. A lényeg, hogy jöjjünk össze, gondolkodjunk együtt, és nézzük meg, hogy együttesen hogyan tudunk előre haladni ebben az EU szempontjában nagyon fontos kérdésben. Ez az egész európai népesség számára fontos. Akkor köszönöm. Ez egy fontos feladat marad továbbra is, és meg kell próbálnunk, hogy ne csak a szakértők vegyék ezt komolyan, hanem a teljes szakbizottság. Nem áll jogomban, mint elnöknek, de azért elmondanám, hogy az energiapolitika és az éghajlatváltozás megvitatásakor megnézem, hogy hányan ülnek itt, majd jön az űrstratégia, akkor is látom, hogy hányan ülnek itt, nem felel meg a létszám a téma fontosságának. Úgyhogy nem szabad, hogy mi éghajlat energia szakbizottságára edukáljuk magunkat. Úgyhogy nagyon örülök annak, hogy a kollégák utaltak ma erre, és mindenki jó lenne, hogyha a frakciójában kicsit kampányolna ez ügyben. És még egy fontos téma, közlekedés. Karinsz kolléga, meg is adom ennek a szót. 16-os napi rendi pont. Tessék. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Uh, briefly, uh, this is an opinion. Nagyon röviden. Ez a közlekedési bizottság számára készült vélemény. E, a bizottság egy fehér könyvet e, adott ki, e, az Egységes Európai Közlekedési Térség megvalósításához készített úti tervhez. Erre készítettem javaslattervezetet, rövid leszek, mert elhúzódott a délelőtt. Öt fő pontunk van. Először is, ugye elismerjük, hogy a fehér könyvben megfogalmazott megalapítások támogatásunkra méltóak. Kettő, nagyon fontosak az energia megtakarítási politikák, ezek azonban nem csökkenthetik a mobilitást. Kettő, mindenképpen fel kell mérni ezen politikák esetében a versenyképességre gyakorolt hatást. Hármas, az információ és kommunikációs technológiák kérdése. Szerintem ez nagyon nagy potenciállal rendelkezik, ez a terület. E, az IKT segítségével az intermodalitásnál lehet fokozni a hatékonyságot. Valamit hajóval hoznak, kikötőből vasútra rakják át, vagy közútra, stb az IKT segítségével nagyon fokozni tudjuk a hatékonyságot, illetve csökkentjük a, a hulladékot. Ki kell használnunk tehát az IKT potenciálját. Az IKT alap értelmezésén túl ez tulajdonképpen az információs kommunikációs technológia csökkentheti az utazásoknak a szükségességét Negyedik észrevétel, e, az európai kutatások új megoldásokat kínálnak a közlekedés hatékonyságának a növelésére, ezt hangsúlyoznunk kell, és hangsúlyoznunk kell azt is, hogy a kutatási eredményeket kereskedelmi kereskedelmi ö, e, ö, e, értelemben is fel kell használnunk. Az ötös a bioüzemanyagok kérdése hogy gondolom, hogy valóban fokozni kell a bioüzemanyagoknak a használatát. Ez csökkentheti Európa függetlenségét az olaj, illetve olajszármazékok kapcsán, de hogyha az üzemanyag mixbe beveszük a bioüzemanyagokat, akkor az érintett szereplőnek ugye készen kell állni arra, hogy Szállítani tudják ezt az üzemanyag típust, illetve az állami hatóságoknak pedig meg kell magyarázni a lakosságnak azt, hogy az üzemanyagnak az összetételében milyen következményeket fognak okozni a változások. Hát ez az én általam megfogalmazott öt javaslat, röviden, és várom az inputot. Thank you very much, and Ms. Hall is next. Köszönöm. Hol asszony. Mr. Karin. Szeretnék köszönetet mondani uh, Karin Csórnak ezért az összegezett uh, véleményért. A kettes és az ötös pontra szeretnék csak utalni. Egyetértek, és nagyon örülök, hogy említette, hogy az energiahatékonyság és a versenyképesség közös és fontos terület. De talán kicsit pozitívabban kellene fogalmaznunk ezzel kapcsolatban, mert elég sok a bizonyíték arra, hogy az energiahatékonyság versenyképesség teszi az embereket. Ha viszont megnézzük a tanulmányt, a teherautó esetében 210 euró vonatkozásában beszélhetünk a hatékonyság növeléséről kevesebb, mint négy év alatt lehet megtérülni, megtéríteni ezeket a magasabb befektetési költségeket, és ezt, ezt érdemes is megtenni. Azt hiszem, hogy ezek a gépjármű hatékonysági technológiák gyakorlatilag nem újdonságok, tehát a már ismert dolgokat kell csak megvalósítanunk. Na most, ami a fogyasztókat illeti, tudom, hogy hazámban, az Egyesült Királyságban azon gépjárművek száma, amelyek kevesebb, mint 100 gram CO2-t bocsátanak ki kilométerenként, gyakorlatilag meg kétszereződött. Úgyhogy gyakorlatilag a fogyasztóknak is ez az érdeke, tudják, hogy mit kell tenni, hogy kevesebbet kelljen költeniük. Ötös pont. Nagy örömmel láttam a fenntartható bioüzemanyagok megemlítését, mert ez rendkívül fontos. Csak akkor tudjuk, hogy melyik a fenntartható bioüzemanyag, hogyha már a bizottság ezt nyilvánosságra hozza. És tényleg szigorúnak kell lennünk, mert ha el kell fogadnunk azt, hogy az európai bioüzemanyagok nem fertőthatóak, hát ez eléggé fájdalmas elismerés lenne. Ott van a bioetanol, ami Brazíliából származó import, és egy csomó olyan bioüzemanyag, ami már eddig is fenntarthatónak bizonyult, szerintem nekünk is elég jók az eredményeink. De fontos megemlíteni szerintem azt is, hogy a második generációs bioüzemanyagoknak is nagy potenciális lehetőségeik vannak, mert mindenki biztos abban, hogy ez a jövő a fenntarthatóság szempontjából is. És Egyetértek a jelentés készítőjével. Nyilván ö, szükség van arra, hogy ö, a fogyasztókat tájékoztassuk, és ö, a fogyasztók szívesen használják ö, e, ezeket a termékeket. Köszönöm. Glente kolléga. Elnök úr, hölgyeim és uraim, Brita Thompson nem tud itt lenni, de ő a árnyék előadó, úgyhogy a nevében beszélek ő és a frakció azt gondolja, hogy nagyon sok érdekes része van ennek a jelentésnek, de egy valami hiányzik. Az elektromos gépkocsik kérdése nem jelenik meg a szövegben. Ezen kívül a széndiokszid mentes jövő megvalósítása érdekében az elektromos autók nagyon fontosak. Ahhoz, hogy sikeresek legyenek, akkor az első kérdés az, hogy hol lehet feltölteni árammal a kocsikat, a normák kiépítése és az intelligens hálózatoké. Úgyhogy Thomson asszony ezzel kapcsolatban módosítókat nyit, nyújt majd be. Ez volt Thomson asszony üzenete, de én is hozzászólnék. Az előadó említette az alternatív üzemanyagokat. Én egy nagy tagállamból jövök, ott is problémás az üzemanyagok keverése. Hogyha a fenntarthatóság lenne a probléma, azt megérteném csak, hogy sajnos úgy tűnik, <clears throat> hogy az emberek inkább attól férnek, hogy új autókat kell majd vásárolniuk hát akkor ehhez egy kis felvilágosító probléma ö, kampány kellene majd, hiszen ö, keves, többe kerül a reggeliük, mint amennyit egy bioüzemanyagos autó fogyaszt. Jó, Weber kolléga. Oui, euh, ce livre blanc est un document. Igen, ez a fehér könyv rendkívül ambíciózust talán egy kicsit túlságosan is, és szeretnék emlékeztetni arra, hogy sajnálatos módon, mint ahogy ez gyakorta előfordul az európai szövegekben, az előző jelentés egyetlen egy legfontosabb ö, célkitűzése, vagyis a 2001-es fehér könyv célkitűzései sem sikerült elérni. Talán jó módszerekre volna szükség. Talán egyes célok túl ambíciózusak hosszú távon, talán középtávú célokat kellene kitűzni, amiket rövid távon lehet megvalósítani, hogy a nemzeti és regionális politikusok talán orientáltabban tudnának megvalósítani. A holnap közlekedésének Egyrészt meg kell felelnie az állampolgárok mobilitási igényeinek, illetve a gazdasági cserék, a gazdasági folyamatok mozgásának, illetve annak, hogy csoportosíthassuk az utazásokat, kihasználhassuk a lehetőségeket, és olyan technológiákat használjunk, amelyek optimizálják a mozgásukat, mégpedig úgy, hogy a lehető legkevesebbet kelljen mozogni. Ami a munkavilágát illeti. Azért sajnálom, hogy a hozzáférhetőség és a mobilitás akárcsak a területi kohézió a közlekedés szempontjából nem kerül eléggé részletesen kifejtése, mert csak akkor lehet mindezt megvalósítani, ha a vállalatok, illetve az állampolgárok is azonos feltételekkel tudnak hozzáférni a különböző területekhez. Nos, ez a fehér könyv bizonyos fejezeteiben megpróbál tíz konkrét számszerűen kifejezett célt megfogalmazni, hát ez végül is nem rossz, mert így már számja, számaink is vannak. A kilencedik ezen célok közül nagyon fontosnak tűnik számomra, de sajnos nem eléggé egyértelmű. Emlékeztetnék arra, hogy miről van szó, hogy jobban használjuk a felhasználó fizet és a szennyező fizet elvet. Nos, talán a fehér könyvben erről kicsit részletesebben kellene ö, szólni, hogy például a ö, szennyező fizet elv konkrétan hogyan valá, valósulna meg. Ez a ö, légi közlekedésre, a tengeri közlekedésre, a közúti közlekedésre hogyan ö, hatna ki, ö, hogy esetleg csökkentenék, ö, csökkentené ezeknek a vonzó jellegét? Köszönöm. A bizottságtól valaki hozzá szeretne még szólni, nem? Karin szúr? Nem? Ön sem. Jó. Äh, Akkor hagy utaljak rá, hogy a módosítók határideje szeptember 7-e dél. Ha valaki addig szeretne még beadni kérvényt, azt megteheti, és Karin úrral békésen együttműködni és megoldást találni. Köszönöm, lezárom a pontot. 17-es, nincs semmi bejelenteni való, úgyhogy úgy is tudja mindenki szeptember 8-án. Találkozunk. Nem, Odi úr! Valamit? Elnök úr! A hét elején egy képviselő azt kérte, kérdezte, hogy szeptember 8-án szavazunk-e. Ön azt javasolta, hogy kiegészítő információra van szükség, mert vannak bizonyos olyan jellegű politikai kötelezettségeink, amelyek arra köteleznek minket, hogy utazzunk. Most lesz szavazás, vagy nem? Kária. A titkárság azt mondja, hogy igen, szavaznunk kell. Muszáj, mert csak így tudjuk lezárni. Jó, nem annyira jó, de azért muszáj. Oh, okay. Äh, wenn es, wenn es möglich... Ha elkerülhető valami, elkerüljük, de hogyha muszáj, mert a napirend ezt írja elő, akkor muszáj róla döntenünk. Oldi úr, igen. Csak ha lehet, akkor minél előbb kérjük a tájékoztatást. Köszönöm.